Mesdames, Messieurs, Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, ladies and gentlemen, colleagues! Mindenkit szeretettel üdvözlök az Európai Parlamentben, és azt javaslom, hogy nyissuk meg ezt az ülést. 23 nyelven van tolmácsolás, tehát az Európai Unió összes hivatalos nyelvén. És az interneten is közvetítik eh, az Európai Parlamentnek Eh, az üléseit, akár a nemzeti eh, parlamentek üléseit, tehát eh, ezt nyilvánosság számára is nyitottá tették. A Költségvetési Bizottság nevében itt az Európai Parlamentben. Szeretettel üdvözlöm őket, és szeretném megköszönni őket, önöknek, hogy elfogadták ezt a meghívást, amely most már éves találkozóvá alakult, és lehetővé teszi a parlamenti képviselőknek, akik pénzügyi vagy költségvetési visszabizottságoknak a tagjai, képviselőház vagy szenátus tagjai, akár Brüsszelben, akar egy nemzeti parlamentben, akár a soros elnökség országában, hogy találkozzanak egy aktuális téma körül. Tájékoztatni szeretném önöket, hogy idén a meghívásunkra 35 képviselő és szenátor jött a nemzeti parlamentekből, akik 18 parlamenti közgyűlést képviselnek. Különösen a költségvetési vagy pénzügyi bizottságoknak az elnékeit itt üdvözlöm Belgium, Bulgária, Magyarország, Cseh köztársaság, Spanyolország, Portugália, Románia és Szlovákia képviselét. Nyilvánvalóan a többi országot is képviselik, alelnökök vagy képviselők. A mai ülésünk olyan pillanatban történik, amely az Európai Unió élete szempontjából különleges. Ugyanis az Európai Tanács, amely néhány napja ült össze, és az Európai Bizottság javaslatokat fog júniusban, jövő júniusban hozni az európai pénzügyi keretet illetően, amely egészen 2020-ig érvényes lesz. Tehát néhány nappal ezelőtt az Európai Tanács elfogadta azt az új eljárást, amely a tagállamok összességét eljuttatja ahhoz, hogy sokkal szorosabbra fűzzék a költségveti és, költségvetés és gazdasági politikájukat. Néhány héten belül, két-három hónapon belül az Európai Bizottság elkészíti a javaslatait, és pedig azt illetően, hogy a, az Európai Unió költségvetésének nagy összegeit hogyan osszák el 2014 és 2020 között. Talán tudják, hogy az európai költségvetést egy eh, keretbe foglalták, amely több évre terjed ki. Most a 2007-2013-as időszakban élünk, és most készítjük elő a következőt. Épp ezért fontos volt, a, ki, a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament Költségvetési Bizottsági elnökei között egy eszmecserét tartani ezekről a témákról, amely, mint mondtam, egy jelentős pont az időben. Hozzáteszem, hogy nyilván tudják, hogy a parlamenteknek az elnökei, akik egy évben egyszer ülnek össze egy csúcsülésen, a legutóbbi ülésükön megkérték a költségvetési és pénzügyi bizottságoknak az elnökeit, hogy szorosabbra fogják együttműködéseket, együttműködéseket, és épp ezért ülünk most össze ebben a szellemben. Néhány dokumentumot elküldtünk önöknek, hogy előkészítsük ezt az ülést, eh, hogy táplálékú szolgáljon a eh, eh, vitában. Munkamódszerként azt javaslom, hogy a bevezető előadásom után átadom a szót a 2012 2012-es költségvetés általános előadójának az Európai Parlamentben, Francesca Balzáninak, és utána megadom a szót önöknek, hogy mindenki elmondja, hogy mit gondol erről a témáról, amely ma a mai témánk. talán mindegyik parlament hozzá szeretne szólni. Ehhez azt kérem, hogy ezeket a kék űrlapokat töltsék ki azok, akik szeretnének hozzászólni, és ennek alapján fogjuk megszervezni az eszmecserét, és megadni a szót mindazoknak, akik szeretnék. Az eszmecsere hátulját, keretét szeretném most bemutatni néhány szóban. Mindegyik tagállam nagyon-nagyon nehéz költségvetési helyzetben találja magát. Az Európai Unió, amelynek a költségvetését a nemzeti költségvetések finanszírozzák, szintén nagyon-nagyon nehéz helyzetben van. Elég kevés a pénz, és parlamenti képviselőnként az a feladatunk, hogy jobban használjuk fel ezeket a szűkös eszögeket, és megvizsgáljuk, hogy hogy tudjuk jobban felhasználni ezeket az összegeket úgy, hogy együtt működünk. Mit tehetünk azért, hogy elkerüljük azt, hogy átfedések legyenek, tehát, hogy elpazaroljuk a pénzt. Európai szinten meghatározott költségek és nemzeti költségek között, tehát nem lenne szabad ilyenfajta megkettőzéseknek lenni. Tehát felmerül a kérdés, hogy hogyan tegyük meg azt, hogy a tagállamok által feláldozott összegek olyan például területeken, mint a kutatás, kritikus tömeget hozanak létre, úgy, hogy garantáljuk a hatékonyságot. Másként fogalmazva, tehát hogyan tudjunk, tudunk kevesebbet e, költeni, hiszen a költségvetési célokat meg kell határozni, de ahol viszont költeni kell, tehát ahol szükségesek ezek a kiadások, akkor hogy tudjuk jobban elkölteni ezeket az összegeket, hatékonyabban, tehát hogy gazdasági és szociális szempontból hatékonyabban költsük el az adófizetők pénzét. Különösen az a kérdés merül fel, hogy hogyan tudunk jobban dolgozni, mindenki a saját hazájában, de ugyanakkor együtt is, úgy, hogy biztosítsuk a közös célkitőzéseknek a finanszírozását, hiszen ezek mindegyik európai államot érintik, akik az Európa 2020-as programban részt vesznek. Ez a 2020-as európai tevékenységi program, fellépési program, ez egy közös, egyhangú politikája az Európai Tanácsnak, ahol az államfők és a kormányfők vesznek részt, és ezt júliusban, tavaly júliusban fogadták el. Nos, hogyan tudjuk ezt finanszírozni? Az európai költségvetés a prioritásokat finanszírozza a 2020-as programban, és Bálcáni asszony fog erről beszélni. Érdekes azt is megvizsgálni, eh, hogy mi hogyan történik ez a tagállamokban. Tehát az itt résztvevők talán megmagyarázhatják, hogy valon figye, vajon figyelembe veszik az ő országukban ezeket a prioritásokat, vagy nem veszik figyelembe. Az Európa 2020-as program előtt <coughs> volt egy másik program, amelyet a Lisszaboni stratégiának hívtak ugyanis 2000-ben fogadta ezt el a Lisszaboni találkozó, amely 2000-től 2010-ig tartott volna. Hát ez egy tökéletes kudarc volt. Most ugye a válságból lábalunk ki, vannak, akik még mindig válságban vannak, és nekünk egy akció, egy fellépési tervet kell kialakítani, hogy hogyan tudunk ebből kilábalni. Tehát ez a 2020-as európai terv. Tehát hogyan tudjuk az európai eh, ambíciót megvalósítani, és hogyan, hogyan tudják ugyanezt a nemzeti szinteken megvalósítani. És ez itt az utolsó gondolatom, különösen fontos, hogy hogyan tudunk minél jobban együttműködni, eh, és az utolsó európai tanácsülésen úgy döntöttek, hogy a költségvetési és gazdasági politikákat összehangolják, ezt pedig az európai szemeszter cím alatt foglalták össze. Ettől fogva a költségvetési eljárás mindegyik országban az európai szemeszter során fog elkezdődni és az európai szemeszter keretének megfelelően fog ez lezajlani. Több olyan furcsa, de van egy furcsa kérdés, amelyet több parlament is felemlített, és pedig, hogy eddig ez, ebben az eljárásban, amelyet az kormány és államfők döntöttek el, a parlamentnek nem szántak szerepet nyilvánvalóan úgy gondolják, hogy az év végén úgyis a nemzeti parlament szavazza meg a nemzeti költségvetést. de kezdetektől fogva nem fontos belevonni a parlamentet ebbe a munkába. Az az érzés, amelyet többen megfogalmaztak, és én is osztok, hogy az, hogy a nemzeti parlamenteket már az első, zsúr, első naptól kezdve be kell vonni ebbe a költségvetési folyamatba, ugyanis ott történik az a demokratikus vita, nyilvános vita, ahol ezt eldöntik. És az Európai Tanács, amikor meghatározhatja a politikai változ, választásokat, a költségvetési választásokat, akkor ahhoz szükség van arra, hogy ezeket a választásokat egy politikai vita során megvitassák őket a parlamentekben, mielőtt ezeket a döntéseket, választásokat teszik. És aztán lehet, hogy ezeket a lehetőségeket megerősítik, vagy elutasítják a nemzeti parlamentek években. Mindez azt jelenti, hogy sokan gondoljuk úgy, hogy az európai szemeszter el, e, folyamata, amelyet az állam és kormányfők döntötte, amiről az állam és kormányfők döntöttek, az egy jó gondolat, de először ezeket be kell vezetni az nemzeti parlamentekben, és az egyik téma, amelyről eszmét cserélhetünk ma délután, az lenne, hogy hogyan látjuk mi a 2020-as nagy célkitűzések finanszírozását, és hogyan látjuk, hogy a nemzeti parlamenteket be lehetne vonni ezekbe, ebbe a folyamatba. Nos, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és most Francesca Balcáninak adom meg a szót, aki az Európai eh, Költségvetési Bizottság ban a 2012-es évi költségvetés általános előadója, és ő most elmagyarázza, hogy hogyan készítjük elő az európai költségvetés, költségvetést elsősorban a 2012-es év prioritásainak megfelelően. Köszönöm. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Ahogyan emlékeztetett rá, ebben az évben a 2012-es költségvetéssel kapcsolatos munkát párhuzamosan kezdtük meg az európai szemeszter megnyitásával. És a 2010-es év után, amikor nagyon sős nehézségek léptek fel több tagállamban, és azért stabilizációs beavatkozásokra is szükség volt több helyütt, éppen ezért kezdetektől fogva világos volt, hogy az európai szemeszternek két nagy stratégiai célja van mindenek előtt az, hogy létrehozzon egy valós eszközt, hogy egy erősebb gazdasági kormányzást megvalósíthassunk az Európai Unión belül, és az a célja is, hogy konkrét formában megvalósítsa az európai hozzáadott értéket, amely költségvetésünknek mindig alapját képezte. Az európai szemeszter tehát kezdetektől fogva hivatkozási pontunk volt, amikor elkezdtük kialakítani az Európai Unió költségvetését. Mit is jelent az európai szemeszter? Mindenek előtt, ahogyan ön emlékeztetett rá, azt jelenti, hogy valahogyan találjunk egy koordinációt, egy konvergenciát a tagállami költségvetések és az EU-s költségvetés között. Tehát az EU-s költségvetés egy újraelosztási eszközből egy stratégiai eszközzé kell, hogy váljon, hogy egy szélesebb keretet biztosítson, egy valóban európai dimenziót az egyes tagállamok költségvetéseinek. Tehát az ez éves költségvetéssel kapcsolatos megközelítés egyben azt is jelenti, hogy megújítjuk a költségvetésről való gondos, gondolkodásunkat, hiszen a költségvetés az irányítás a, gaz, a koordináció egy eszköze kell, hogy legyen. Nem könnyű az EU-s költségvetés és a tagállami költségvetések koordinációja, hiszen különböző szabályok vonatkoznak rájuk. De van egy alapvető koordináció, a célkitűzések konvergenciája, a prioritásokkal kapcsolatos konvergencia. Ez tehát a prioritás, amelyet célunk kell kitűznünk, és amin dolgoznunk kell. Ez tehát nem egy formális koordináció, hanem a lényeget érinti és stratégiai jellegű. Ma az unió prioritásai világosak, ezt egy stratégia jelöli ki, amelyet mi alakítottunk ki, és a parlament széles többsége ezt elfogadta, értelmezte, és az nem más, mint az Európa 2020-as stratégia. Ez egy nagyon jelentős kihívást tartalmaz, mégpedig azt, hogy ez egy olyan stratégia kell, hogy legyen, amelyet az utolsó szakaszig végrehajtunk, és amely aztán Európában mérhető eredményeket kell, hogy hozzon. Tehát a tagállamokat a kezdetektől be kell vonni ezen stratégia megvalósításába. Hiszen mi elsőként határozzuk meg ezt a stratégiát, de a tagállamok felelőssége és bevonása ebbe a folyamatba alapvető jelentőségű. A költségvetésünk tehát egy kiinduló ponttá kell, hogy váljon, egy egyszerű, világos eszközzé, hogy ehhez lehessen igazítani a tagállami politikákat. Ne felejtsük el, hogy az európai szemeszter, tartalmazza a nemzeti reformterveket is, tehát ez egy tagállami szintű konvergencia program, és ez azt jelenti, hogy valóban végre kell hajtani a különböző szakpolitikákat, amelyeket meghatározunk. Az Európa 2020-as stratégia célkitűzései el kell, hogy gondolkodtassanak minket a tekintetben, hogy ezek a szakpolitikák közép és hosszú távra vonatkozzanak, ne csupán egy pénzügyi évre, hanem olyan szakpolitikák legyenek, amelyek mindig a jövőbe tekintenek olyan szakpolitikák, amelyek nem 12 hónapra tűznek ki célokat, hanem határozottan egy sokkal hosszabb időszakra vonatkozóan. És ez az egyik célkitűzése az európai beruházási költségvetésnek. Valójában valamennyi EU-s kiadás beruházás is egyben. A költségvetés pedig elengedhetetlen eszköze azon beruházásoknak, amelyek nagyon nehezek a válság miatt például, vagy az államadóság magas szintje miatt tagállami szinten. A beruházások költségvetése tehát azt jelenti, hogy mi leszünk a választások motorja. És könnyű elképzelni ezt egy fordított szemléletmódban, mely szerint a tagállamok megpróbálják megérteni, hogy hogyan lehetséges európai szinten forrásokat találni azokhoz a felépésekhez, amiket végre akarnak hajtani. Nekünk meg kell fordítani ezt a szemléletmódot, és arra van szükség, hogy a tagállami szakpolitikákat az Európai Uniós direktívek vezéreljék, hiszen ezeket a forrásokat ösztönzőként kell használni, hogy megfelelő irányba hasonlnak ezek a fellépések. Az Európa 2020-as stratégia célkitűzései, tehát a 2012-es költségvetés prioritásai is. Öt nagyon ambiciózus célkitűzés van itt. Éppen ezért az első célkitűzésünk a jobb foglalkoztatás elérése Európában tehát annak érdekében, hogy a növekedést jobban sikerüljön megvalósítani. Manapság különösen a 2020-as stratégiára úgy kell gondolnunk, mint egy olyan eszközre, amely segíthet nekünk a válság leközdésében. Tehát két kulcs szó van 2012-re, Egyrésztről tartsuk szem előtt a megszorító intézkedéseket, a pénzügyi nehézségeket a tagállamok szintjén, de különösen azt a tényt, hogy a 2020-as stratégia egy olyan stratégia, amely nem a semmiből született, hanem ez válaszként született a megszorító politikára, azaz ez egy megoldás a válságra. Tehát ez az a stratégia, amelyet azonnal el kell kezdenünk finanszírozni, idővesztesség nélkül, hiszen ez az a válasz, amelyet Európa a válságra adott. Tehát a stratégia arra kell, hogy szolgáljon, hogy kilábaljunk a válságból. Tehát ezt nem lehet kétségbe vonni, és nem lehet kockáztatni, ahogyan ez a Lisszaboni stratégiával is megtörtént, ahogyan erre elnök úr is emlékeztetett, hiszen a tagállamok megpróbálják a költségvetést megnyírbálni. Ez a beruházások költségvetése hiszen a jobb foglalkoztatást, a növekedést tűzi ki célul, és ehhez sok beruházásra van szükség, olyanokra, amelyek a munkahelyteremtésre irányulnak, az oktatásra, a képzésre, egy olyan kontinens felé fordulnak, ahol bizonyosan sok a fiatal, de a demográfiai fejleményekkel is számot kell vetnünk, ezen a kontinensen, ahol is egyre nagyobb a nyomás a feltörekvő országok konkurenciája által, tehát a kutatásba, a fejlesztésbe kell beruháznunk, és meg kell reformálnunk magunkat, hogy legyünk dinamikusabbak, legyünk modernebbek, korszerűbbek, és bizonyosan meg kell újulnunk, de nem szabad elfelejtenünk hagyományainkat sem. És most bizonyosan fontos az, hogy a tagállami költségvetésekkel szoros kapcsolatot tartsunk fenn, de különösen arra van szükség, hogy az Európai Unió költségvetése az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseihez igazodjék, és hogy felszólítsuk a tagállami parlamenteket hogy gondolkodjunk el azon, hogy hogyan lehet a legjobb szinergiahatásokat létrehozni az Európa 2020-as stratégiával. Hogyan és milyen szinten lehetséges megteremteni ezt a koordinációt, hogyan lehet bezárni a kört, hogy az Európai Unió költségvetése és a tagállami költségvetések együtthassanak, és így sikerüljön olyan szakpolitikákat is végrehajtani, amelyek máshogyan nem, lehetni, nem lennének végrehajthatóak, és lehetőségeket teremtsünk az Európai Uniós szint és a tagállami szint összekapcsolásával, amelyek aztán konkrét lehetőségekké válnak a polgárok számára. Köszönöm. Merci, Köszönöm szépen. Nos, ezzel megnyitom a vitát. Most a nemzeti parlamentek képviselői következnek. Két, list, ne, két ilyen lapot kaptam eddig, e, és először egy belga e, e, képviselő, a belga szenátustól, Van de Mers asszony. Tehát úgy adom meg a szót, ahogy sorban jönnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy ma itt lehetőségem van arra, hogy az Európai Unió képviselői előtt beszélhessek az előttünk álló nagy kihívásokról. Hogyan tudjuk jobban koordinálni a költségvetési politikákat? A nemzeti költségvetések koordinálásával kapcsolatban szerintem már elértük a lehetőségek maximumát, hiszen az együttműködés alapját az előttünk álló nagy globális gazdasági kihívások jelentik. Az Európai Unió tagállamai számára az egyik leg legfontosabb eh, prioritás eh, az az, hogy az eh, tíz éven belül javítsák, a, jobban kihasználják a potenciálokat, a lehetőségeket. Érezhetően erősíteni kell Európában a szociális dimenziót. Emellett úgy gondolom, hogy az európai jogszabályokat egyszerűsíteni kell, meg kell könnyíteni a finanszírozáshoz való hozzáférést, és az európai export gazdaság lehetőségeit javítani kell, az administratív terheket csökkenteni kell, és ki kell dolgozni egy konkrét csalás elleni tervet. Ami az európai szintű forrásokat, pénzeszközöket illeti. Nehéz a legtöbb európai országtól most plusz erőfeszítéseket kérni, hiszen nagyon komoly költségvetési megszorításokkal küzdenek az euró kötvények kibocsátását egy jó lehetőség bizonyos feltételek teljesülése mellett, azután az Európai Unió saját forrásainak a növelése, és szóba jöhet, de ez nem, e, eme, nem vezethet ahhoz, hogy nőnek a magánszemélyek vagy a vállalatok adóterhei az Európai Unióban, és az EU-nak értékelni kellene a működési költségeit is, hiszen ezt optimalizálni kellene a működési költségeit, költségeket, és meg kellene határozni, hogy mennyire célirányosan, hatékonyan dolgoznak az EU intézmények. A pénzügyi tranzakciós adó is nagyon fontos lehet, és elmondhatom, hogy Belgium már jóvá hagyott 2004-ben egy olyan törvényt, eh, ami e felé mutat, eh, a pénzügyi tranzakciós adót lehetővé tenne. Ez eh, természetesen összefüggene azzal, hogy egy ilyen hasonló jogszabályt minden tagállam vezesse be, vagy esetleg szülessen egy európai irányelv a tranzakciós adó bevezetéséről. Még az idősödésről szeretnék röviden szólni figyelembe kell venni a várható élettartamot az Európai Unióban, és a 2020-as stratégiát hosszú távon három pillére kell építeni, a termelékenységet növelni kell, és a nyugdíj reformokat összhangba kell hozni a várható élettartammal, tehát ezt 65 évre kellene emelni. A munkát pedig vonzóbbá kell tenni mindenki számára. Az Európai Unió munkavállalóit mobilabbá kellene tenni, és a szociális jogok hordozhatóságának az ügye nagyon fontos, ehhez módosítani kellene több jogszabályt és végül nem szeretnénk túl hosszasan beszélni, esetleg jobban lehetne koordinálni a pénzpiacok nemzeti felügyeleti rendszerét, hogy így garantáljuk a pénzpiacok tartós, hosszú távú fenntartható eh, fejlődését. És azt hiszem, hogy a felügyeletek koordinálása még javítható. Eh, egy eh, európai hitelminősítő, egy rating agency létrehozása is szóba jöhet, és azt hiszem, hogy egy ilyen európai hitelminősítő intézet létrehozása kívánatos lenne. Azután esetleg pénzügyi termékekre bevezethetnénk egy európai útlevelet a fogyasztóvédelemmel összhangban. A flamand választók, akiket én képviselek, ezeket nagyon kívánatosnak tartanák. Köszönöm. Sobot. Nagyon szépen köszönjük. Utolsó megjegyzése, és pedig, hogy legyen egy felegyeleti rendszer eh, európai szinten, ez már biztosított, három ilyen hatóság van az egyik a bank, a többi a, a másik az a biztosítás, a harmadik pedig a pénzügyi piacok területén működik. És utolsó ötletét illetően, ez pedig egy minőség ügynökség, hitelminősítő intézmény, azon most dolgozunk. Most akkor A spanyol szenátus költségvetési eh, eh, bizottságnak, szakbizottságnak eh, az elnöke Vilá Juan úr, nem tudom, jól ejtetne. Igen, nagyon jól ejtette ki a nevemet, elnök úr. Igen, tisztelt képviselőhölgyek és urak, elnök úr, Mindenek előtt köszönöm az elnök úrnak a meghívást. Köszönöm, hogy itt lehetek ezen az ülésen. A Lisszaboni szerződés új helyzetet teremtett. Nagyon jó időpontban ülünk össze, és azt hiszem minden idokolja azt, hogy erősítsük a koordinációt a parlamentjeink között. Ehhez még nem vagyunk hozzászokva. Valószínűleg jó lenne egy egyeztetni azt is, hogy a jövőben rendszeresen hogyan tudnánk találkozni egymással. Egyetértünk a 2020-as stratégia céljaival. Nagyon fontosak ezek a célok. A munkahelyek teremtése számunkra mindenképpen elsődleges prioritás, és ez áll a 2020-as európai stratégia középpontjában is, illetve ez az öt fő cél egyike. A lakosság legnagyobb rész össze, a 20 és 64 év közöttiek eh, foglalkoztatásának az arányát eh, növelni kell, eh, Spanyolországban nagyon nagy a munkanélküliség, különösen a fiatalok körében, ezért az első célkitűzést, a 75%-os foglalkoztatási arányt mindenképpen határozottan támogatjuk. A második elem a versenyképesség erősítése, hatékonyabb, versenyképesebb Európát szeretnénk létrehozni. Ennek két nagyon fontos pillére van, és ezekkel is egyetértünk. Az egyik az innováció, nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a kutatás és a fejlesztés. A termékeinkkel többletértéket kell előállítanunk, versenyképes termékeket kell Európában előállítani és az európai költségvetés egyértelműen kell, hogy támogassa az innovációt. Ez mindenképpen nagyon fontos szempontja ennek a stratégiának. Azután természetesen itt van a képzés, az oktatás, nyilván mondanom sem kell, hogy ezt mennyire fontosnak tartjuk. 10%-ra szeretnénk az iskola iskola elhagyók arányát csökkenteni. Valóban jól képzett fiatalokra van szükségünk, akik magas képes, magas fokú képzettséggel rendelkeznek, ezt is, ezzel a célral is teljesen azonosulni tudunk. Egy további szempont, nagyon fontos, infrastruktúrális beruházások erősítése. Európában létre kell hozni új infrastruktúrákat. Most persze költségvetések nagyon nehéz helyzetben vannak, nehéz éppen most infrastruktúrális beruházások mellett dönteni, de mindenképpen szükség van ezekre európai szinten is, hiszen a megfelelő infrastruktúra erősíti a versenyképességet. Itt is meghatározóan fontos a koordináció. Spanyolországon keresztül vezetnek például vasúti koridorok az áruforgalom számára. A spanyol és a portugál export 60%-a Európa felé irányul, tehát mindenképpen szükség van a földközi tengeri eh, koridorra. De említhetném az Atlant atlanti koridort is eh, Spanyolország számára. Ez feltétlenül prioritás. Európa, az európai parlament mindenképpen részt kell, hogy vegyen ezeknek a koridoroknak a létesítésében, és részt kell, hogy vegyen a beruházásokban. Néhány héttel ezelőtt tanácshoz, volt egy tanácskozás Budapesten, ahol Magyarország is arról beszélt, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy a saját vasúti hálózatukba is beruházzanak, hogy gördülékenem legyen az áruforgalom. Tehát valamennyiünk szembesülünk azzal, hogy a költségvetésünkben nincs, nincs túl sok forrás, és mégis az infrastruktúra állapota romlik, tehát szükség van a beruházásokba, hogyha, ter, hogyha virágzóbb Európát akarunk, és a vasútnak kiemelt szerepe van. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen. Ön valóban rá mutatott a legfontosabb kérdésre. Mindannyiunknak takarékoskodnunk kell a költségvetéssel méghozzá jobban, mint a múltkor, és nem akarjuk penalizálni, tehát büntetni a beruházásokat. És a kérdés az, hogy hogyan tegyük be. Vannak a regionális és a kohéziós alapok, amelyek nagyon fontos szerepet játszanak, még olyan országban is, mint az enyém Franciaország. Itt egy harmadát a, az állami beruházásoknak a regionális alapokból fejlesztik. Tehát épp ezért kell biztosítani, hogy jól költsük el ezt a, az össze, ezeket az összegeket, és takarékoskodjunk, ahol lehetséges és, és szükséges. Most akkor Fabel Ant következik, aki a lengyel eh, parlament eh, pénzügyi eh, bizottságnak elnöke. Elnézést kérek, hogyha rosszul ejtettem a nevét. Az második fél évben Lengyelország biztosítja a soros elnökséget és a 2012-es és épp ezért velük beszéljük meg. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie i panowie. Köszönöm szépen, Elnök úr, tisztelt képviselők! Nagyon érdekes vitáról van itt szó a költségvetési politikák koordinációját illetően, és néhány észrevételt szeretnék önökkel megosztani Lengyelország nézőpontjából. Az európai szemeszter létrehozása, amely az euróövezetben lesz egy beavatkozási eszköz, ez jobb koordinációját teszi majd lehetővé a gazdaságpolitikáknak, valamint a költségvetési politikáknak. Erre mindenképpen szükség van a súlyos válság után, amely bekövetkezett. Vannak különböző egyezmények, mint az Euro Plus és egyebek, amelyek Lengyelország megelégedésére szolgálnak. Szükséges az erős valuta, az erős gazdasághoz természetesen. Mi pedig szeretnénk részt venni ebben a tevékenységben, hogy Európa versenyképességét javítani lehessen. Célzott tevékenységekre van szükség a gazdaságirányítás javításához, és a stabilitási paktum hatékony tételéhez. Mindezeket az intézkedéseket támogatni kell a válság megelőzése céljából, és közös stratégiai célokban kell egyetértenünk, azaz az Európa 2020-as stratégia céljaiban. Az államháztartások konszolidációját meg kell gyorsítani, és a strukturális ágazatokat szintén versenyképesebbé kell tenni. Az euróvezeten kívüli országokban súlyos turbulenciák tapasztalhatók, éppen ezért sokkal szigorúbb követelményekre van szükség, és mindez épp úgy szolgálja Lengyelország, mint más országok érdekeit. Tehát a stabilitási és növekedési paktumra sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani, az államadósággal sokkal többet kell foglalkozni, és így módon a fiskális kritériumok átláthatóbbá válnak majd, hasonló körülményeket kell teremteni, amikor megítéljük az egyes országok kondícióit. Különösen azon országokban, ahol szerkezetátalakításokat folytattak, és a nyugdíjrendszerekre is nagy figyelemmel kell lenni. Elnök, elmondanám, hogy nagy csodálattal tekintünk Lengyelországra, hiszen ez az egyetlen a 27 uniós ország közül, amely a gazdasági válságot úgy élte át, hogy a gdp -e nem csökkent. Tehát nagyon sok tanulságot vonhatunk le ebből a jó lengyel példából. Massimo Garavelliának adom meg most a szót, aki a, az olasz szenátusban a Költségvetési Szakbizottság alelnöke. Presidente, Köszönöm, elnök úr. Már az ön, illetve a jelentéstevő szavaiból is megérthettük, hogy mennyire fontos ez a nagyobb koordináció a tagállami és az európai költségvetések között. Ennek a koordinációnak különösen két szinten kell megtörténnie. Az első szint a nemzeti reformtervek szintje. Pontosan ma Olaszországban a minisztertanács elfogadja a nemzeti reformtervet egyes vezérelvek mentén, amelyek egybeesnek az Európa 2020-as stratégia elveivel. növekedés deficit nélkül ebben lehet összefoglalni ezt a stratégiát, illetve ez az a kívás, amely előtt állunk. Ez a nemzeti reformterm öt tengely mentén épül fel. Az első az államháztartás konszolidációja. Már elég jó eredményeket értünk el az általános helyzet ellenére. 2012-ben a deficitünk 3% alatti kell, hogy legyen majd, és már a tavalyi évben 4-5% körüli deficittel zártunk, 0,6%-kal kevesebb volt ez, mint a kezdeti előrejelzések. Az államkiadások ebben az évben 50% alá csökkennek a GDP-hez képest, tehát jelentős konszolidációs erőfeszítéseket teszünk, és ezeknek folytatódniuk kell. A következő pont a versenyképesség. Tehát növelni kell a versenyképességet és a termelékenységet. A béreket a termelékenységhez kell igazítani. És ott van a harmadik fontos tengely, helyesen szóltak itt a foglalkoztatásról és a munkaerőpiacról. Ez fontos kihívás országunk számára, és különösen a nők és a fiatalok esetében, főként Dél-Olaszországban végezetül folytatni kell az egyszerűsítést, a piacot fel kell szabadítani a kötöttségek alól, amelyek még fennállnak, és nagyon fontos az innováció is ezen a szinten túl, amely az első szint és a legegyszerűbb, legegyszerűbben koordinálható, ott van még az a szint is, ahol a kohéziós alapok forrásainak kezelése zajlik. És ez az a szint, ahol Olaszország megpróbálja a jobb koordinációt a különböző tartományok között elérni, például a stratégiai infrastruktúrák esetében, mert a valós probléma a különböző intézményi szintek közötti koordinációban rejlik. Különösen azért, mert igaz az, hogy ebben az ágazatban a társfinanszírozás megkönnyíti a koordinációt az európai és a tagállami szakpolitikák között, ugyanakkor problémákat is felvet, különösen a stabilitási paktumra tekintettel, különösen helyi szinten. Hiszen vannak források, de ezeket nem lehet elkölteni, mert ott van a stabilitási paktum, és éppen ezért a kiadásban is késedelmek lépnek fel. Nos, ebből a szempontból érdekes lenne, hogyha az Európai Parlament a célzottabb intézkedéseket, könnyebben ellenőrizhető intézkedéseket is előirányozna, hogy a források elköltését meg lehessen gyorsítani, hiszen nagyon kevés a forrás, amely rendelkezésünkre áll, és éppen ezért ez a dolog valamennyien, valamennyünk érdeklődésére számot tarthat, és a stabilitási paktum vonatkozásában ezt a bumeránk hatást el kell, kísérni, el kell kerülni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Most A román szenátus gazdasági szakbizottságának az elnöke kap szót, Voszkánya úr. A nemzeti költségvetés koordinációjáról szeretnék hozni, szólni. Románia az Európa 2020-as programot támogatja, de azért ez nem egy panacea, hiszen mindegyik ország támogatta a Lisszaboni stratégiát is, és mégsem volt sikeres. Véleményem az, hogy az európai szemeszternek a fő célja az, hogy minden évben kiértékelje azt, hogy hogyan is működik a 2020-as stratégia. Ez az európai szemeszter fő szerepe. Mi sokat szóltunk már a foglalkoztatásról, versenyképességről, de véleményem szerint meg kell határozni a költségvetés aktív szerepét a PPP, tehát más eszközök, mint a PPP, az állami beruházás, a külkereskedelmi eszközök, stb. mind megvannak, de az állam aktív szerepét kell hangsúlyozni, hogy magánbefektetéseket vonzon, mind a nemzeti, mind az európai lényeges projektekre Szerintem meg kell változtatni a költségvetéssel kapcsolatos belső megközelítést. Mind a nemzeti parlamentekben, mind a kormányoknak egy külön jelentést kellene eh, a költségvetés tervezéskor a 2020-as stratégia végrehajtásáról tenni. Például az én eh, országomban a makrogazdasági mutatókról és a gazdasági helyzetről készítünk egy jelentést, de kellene egy külön jelentés a 2020-as stratégiáról a irányításról, és így tovább. Tehát, hogy jobban értékeljük, és jól, jó irányt szálljunk erről a, e, e, erről a két, ennek a két kérdésnek. Végül pedig közös módszerre van szükség, hiszen mindegyik költségvetésnek más módszere van, és azért nehéz átlátni, hogy mennyire kompatibilisek, hogyha a, módszer, a módszertan különböző. Nagyon nehéz összehangolni a költségvetéseket, hogyha mindegyik országoknak másfajta jövedelme van a GDP százalékában kifejezve. Ez 32 százalék az én országban, és 48 százalék más országokban. Tehát ekkor nagyon nehéz közös stratégiát összeállítani és párhuzamot vonni a kiadások struktúrája között, hogyha más a e, GDP e, bevétele. Tehát nehéz összehasonlítani az én országom és más 40-48 százalékos GDP-vel rendelkező országoknak a programját. Tehát nem csak közös elvekre és célkitűzésekre van szükség, hanem közös módszertanra is. Tehát a jövőben lehet, hogy jobban össze lehetne hangolni mindegyik ország képességeinek megfelelően a pénzügyi forrásoknak a mozgósítása a GDP-hez viszonyítva. Elnök, köszönöm szépen. Eddig ez az éves találkozó, amely az európai szemeszter keretében történt, eléggé komor jelleget öltött. Tehát mindenkinek el kéne mondani, hogy hogyan takarékoskodik, és hogy, hogy nyeli le ezt a keserű orvosságot. <laughs> Tulajdonképpen ez egy éves büntetés. Ugyanakkor nem érdemes úgy tartani találkozókat, hogyha arról beszél mindenki, hogy hogyan büntetik, milyen büntetései vannak nekünk, azért reményt kell mutatni, tehát hogy a jövőt kell előkészíteni. Tehát egy ilyen találkozó során nagyon jó arról beszélni, hogy hogy tudunk előfeszítéseket tenni, de arról is kell beszélni, hogy hogyan próbáljuk majd a jövőt finanszírozni és ezt, hogy hasznos módon végezhessük el, az feltételezi, hogy mindegyik országban a pénzügyminiszter, amikor elkészíti az éves költségvetés tervezetet, akkor táblázatokat hoz létre, azért, hogy bemutassa, hogy az Európa 2020-as programot mi, mi finanszírozza az európai költségvetésekben. Ennek nincsen még kerete a legtöbb országban. Van a nemzeti költségvetés egyrészt, és aztán van az európai egy másik oldalon. Tehát ezt a kettőt össze kell kapcsolni, azért, hogyha azt akarjuk, hogy az európai szemeszter, az e-, éves találkozó, az valóban a jövőt finanszírozza, és akkor ezt kell, a, meg kell beszélnünk, hogy nemzeti és európai szinten milyen lehetőségek vannak erre a finanszírozásra. Láthatjuk, hogy az Európai Bizottság a múltat illetően, tehát a tavaly európai költségvetést illetően szeretné eh, eh, kimutatni, hogy melyek azok a költségvetési sorok, amelyek az Európa 2020-at eh, finanszírozták. Nos, aztán lehet majd politikai gyakorlatról beszélni. Nos, akkor most miután Dél-Európában voltunk, észak felé megyünk, és pedig a svéd parlamentnek a képviselője, Göran Peterson a, pénzügyi, a Költségvetési Bizottságot pénzügyi bizottságból következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Véleményem szerint az EU költségvetés szempontjából a legfontosabb eh, a növekedés, a gazdasági növekedés biztosítása a tagállamban. Hogyha a tagállamok gazdasága növekszik, akkor nőni fog az EU költségvetése is, és egyre erős és erősebb lesz az EU. Napjainkban a svéd kormány egy nyilatkozatot terjeszt elő a parlamentnek a jövő költségvetésről növekedés, új munkahelyek, pénzügyi stabilitás, ez a hármas mottoja lesz az új költségvetésnek. Ha megnézzük a makrogazdasági adatokat az idei évre vonatkozóan, 2011-ben 4,6%-os volt a GMP növekedése, és 2012 mm, 2022-re azzal számolunk, hogy 3,8%-os lesz a GDP növele, növekedés, és az idei 0,12-ről 1,8-ra fog nőni a költségvetési szuficit, és ez a trend megmaradt, tehát 2013-ban is egyre nagyobb lesz a költségvetés többletbevétele. Ez azt jelenti, hogy erősebb lesz az EU költségvetése is. Ez pedig jó alapokat teremt számunkra, hogy elérjük a 2020-as célokat. Az EU hosszú távú költségvetésével kapcsolatban fontos, hogy legyenek radikális reformok. Nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a növekedés, a fejlesztés, többet kell e, költenünk a kutatásra, képzésre, oktatásra, és kevesebbet az agrárkiadásokra és a segélyekre. E, több felvetésre is szeretnék reagálni. Ma már említ, tették a pénzügyi tranzakciós adót eh, a kollégák. A 80-as években Svédországban volt egy hasonló adó, és nagyon rosszak voltak ezzel a tapasztalataink. Szerintünk egy ilyen adót eh, az egész világon kellene bevezetni, ha egyáltalán, eh, ugyanolyan módon és ugyanolyan mértékben. A pénzügyi tanácsok máskülönben egyszerűen egy más régióban tevődnek át néhány hónapon belül. Ezért Svédországban a rossz tapasztalatok miatt megszüntettük ezt az adót nagyon rossz adónak tartottuk a pénzügyi tranzakciók adóját. Ami az EU-n belüli koordinációt illeti, gazdaságpolitikai koordinációt, ez nagyon ígéretesen alakul. A mai ülésre kiosztott anyagban a nyolcadik és a tizedik pontra különösen oda kell figyelnünk, és támogatnunk kell ezeket a pontokat ugyanis a gazdaság mindenképpen sokat profitál az ilyen erősebb koordinációból. Köszönöm. Köszönjük szépen, megegyezzük, amit mondott. És Svédország hosszú időn keresztül egy eléggé magas növekedési rátát ért el, méghozzá egy egészséges növekedést. Már, és ezt a bizonyos országok, különösen az én országom, Franciaország csodálja Svédországot ezért és ezért tanulságokat levonunk, különösen a pénzügyi ügyletek adóját illetően és más megoldásokat illetően. Maradunk továbbra is Észak-Európában, és a Dániának, a parlamentének, a Folketingnek a képviselőjét, Pia Olsen Dirt, elnézést, ha rosszul ejtem a nevét, kérjük, hogy hozzászóljon. Tehát a Dán képviselő. Asszonyom, parancsoljon. Øh, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at EU's strategier under... Azt hiszem, nagyon fontos, hogy az EU-ban a tagállamok stratégiái kiegészítsék és támogassák egymást. A 2020-as stratégiában kimondjuk, hogy emelni akarjuk a foglalkoztatási arányt, a hangsúlyokat a kutatás, fejlesztés, az oktatás erősítése, a szegénység elleni küzdelem jelentik. Az európai paktumban pedig szó van arról, hogy növelni kell a nyugdíjkorhatárt, és így tovább. De hogyha ez a két dokumentum nem egymást erősíti, akkor nehéz lesz őket megvalósítani. Az európai szemeszter célkitűzéseit is hangsúlyoznunk kell. A makrogazdasági egyensúlytalanságokat le kell küzdenünk, ez egyértelmű. Az első helyre a foglalkoztatás növelése kell, hogy álljon, azután a pénzügyi szektor egyfajta indikátor szerepet tölt be, és erre nagyon oda kell figyelnünk a pénzügyi szektor jelző szerepére. Hagyományos pénzeszközök mellett újszerű, innovatív megoldásokat is megfontolhatunk. Az európai költségvetéssel kapcsolatban véleményem szerint talán a leglényegesebb elem az, hogy teret kell hagyni a nemzeti politikák kibontakoztatásának is. Az EU költségvetés jelentésben a 2020-as stratégiának megfelelően a kutatásra, innovációra kellene tenni a hangsúlyt, és nem, mint hagyományosan, az agrárpolitikára. Persze az agrárpolitika is fontos, de a kutatást, az innovációt sokkal nagyobb mértékben kellene eh, támogatni pénzügyi szolgáltatások, pénzügyi tranzakciók megadóztatása, erről a tanácsban is folynak a viták, és egy szóval arról is, hogy a társasági adó kiszámításának az alapját is közelíteni akarjuk egymáshoz a tagállamokban. Még nagyon nagyok a különbségek. Írországban a legalacsonyabb, a, vagy nagyon alacsony a társasági adó, és ez konkurenciához vezet, a rivalizálnak a tagállamok, ami nem jó infrastruktúrális beruházásokra szükség van, ezt eh, mindig hangoztatjuk, de nem jutottunk még túl messzire. Tisztán kell látnunk azt, hogy a nemzeti források nem fognak növekedni. Hogyha az EU költségvetés növelni akarjuk, akkor új eh, források bevonására van szükség. Merci beaucoup, madame. Köszönöm szépen, asszonyom. Megadom a szót Jean Gobert honfitársamnak, aki a francia nemzetgyűlést képviseli. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is osztom önnel, amit az előbb mondott, és pedig Európa nem okozhat a továbbiakban csalódást. Ön említette a Lisszaboni stratégiáját, és ön is mondta, hogy ez kudarc volt, és az állampolgárok e, már unják, hogy olyanról álmodozzanak, ami aztán nem sikerül. Azt hiszem, hogy e, elég nagy konszenzus van azt illetően, hogy az igazi kérdés az, hogy hogy tudjuk elérni e, ezeket a célokat. És ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan a legelső probléma az, hogy lehetnek különböző megoldások egyik államtól a másikig. És a, az az vita, hogy ez csak úgy történhet meg, hogyha e, az intervenciós költségeket csökkentjük, az e, az gondokat okozott az állampolgároknak, különösen azoknak, akik e, már is nehézségek között élnek. Például az előzetes kifizetéseknek a csökkentése azt is jelenti, hogy olyan helyzetek állnak elő, mint abban az országban, amelyet mindannyian jól ismerünk. Tehát valóban az eszközök körül kell, hogy forogjon a kérdés. És a mivel láttuk az országainkban, hogy az állam e, maga kivonul, de ugyanakkor a területi e, közösségeket belevonja. Tehát a, e, ez azt jelenti, hogy még nagyon hosszú utat kell tennünk, mielőtt az kívánt egyensúlyt elérnénk. De hogyha önkritikát akarok gyakorolni, akkor akarunk gyakorolni, akkor az Európai Parlamentet is kritizálhatjuk. Ugyanis látom az ambíciókat, mindegy, hogy ez most a kappal kapcsolatos-e, hiszen például Franciaország számára ez nagyon fontos, tehát, hogy segítsük a mezőgazdasági dolgozókat, hiszen ez, ez E, az európai autonómia egyik e, feltétele, de ugyanakkor a, a kohéziós politika, a kutatási e, politika és sok másfajta szakpolitika mind fontos amikor hallottuk ezeket az infrastruktúrális eh, projekteket, akkor láthattuk, hogy már itt elköltöttük az európai költségvetést. Tehát itt is össze kell hangolni az, a munkát, és nem lehet csak az ambíciókat bejelenteni, amikor tudjuk, hogy eh, úgyis nekünk kell majd ezeket megfizetni. Tehát itt most amellett szólok fel, eh, hogy mindegy, hogy milyen szinteket akarunk megcélozni, és egyetértek az EU-kel, hogyha ezek valá, valóban olyan beruházásokat szolgálnak, amelyek a jövőt segítik. De hogyha nem ezt tesszük, akkor bizony kellemetlen meglepetések élnek bennünket. Elnök, köszönöm szépen. Igen a jövőbeli beruházások, amelyek a múltban nyúlnak vissza, azok az jelent sújtják. Nos, nyilvánvalóan ez a megjegyzés azt célozza meg, hogy jól használjuk fel az európai költségvetést. Nos, amikor a számokat nézzük, és ön jó példát hozott föl, az Európai Bizottság általában például a, a közlekedési szállítási infrastruktúra, az áruk, a, az energia és más költségvetésben, az 200 milliárd eurót is jelenthet, és ez mind a jövőbeli költségvetést érinti. A jelenlegi energiaköltséget illetően is nagy finanszírozási feladatok vannak, és ugyanakkor a közpénzeket is jobban be kell vetni. De világosnak kell a célokat, világosan kell a célokat megfogalmazni. Nos, luxemburgi pénzügyi bizottságnak az elnöke még Riúr. Nos, én a kutatás és a fejlesztés területén támogatnám a finanszírozást. És a 2014-2020-as kétségvetésben a japán atomkatasztrófa men, eredményeként nem kellene-e az energiapolitikát más irányba terelni, hogyha látjuk, hogy 43,7%-ot szánnak az erőművek leszerelésére. Tehát felmerül a kérdés, hogy a 2020-as költségvetésben nem lehetne-e a megújuló energiák felé elterelni a kutatást, és ebbe az irányba elmozdulni. Merci, mon cher collègue. Köszönöm, kedves kolléga. Nyilván ez egy olyan kérdés, amelyet fel kell e, tenni a 2020-as célkitűzőséggel kapcsolatban. Most pedig akkor a Nemzeti Parlamentnek a képviselői után Berkens e, asszonynak adom meg a szót, a belga képviselőház képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy osztom aggodalmát, amikor szót ejtett a tagállami parlamentek bevonásáról ebbe a folyamatba, és különösen az európai szemeszter folyamatába, mert tehát, hogyha egy állam bemutatja a célkitűzéseit és költségvetésének szervezését, és kifogások merülnek fel a bizottság, illetve a tanács részéről, akkor ki kell igazítani az adott tagállam költségvetését, amelyet az adott tagállam parlamentje fogadott el előzetesen. Ez tehát egy olyan gyakorlat, amely ö, nem annyira ö, szokásos és nyilvánvaló parlamenti képviselőként számomra, és nem világos az sem, hogy milyen módon lesz lehetőség arra, hogy a tagállami szakpolitikákat ezen visszajelzés alapján kiigazítsuk, amit tehát, ami visszajelzés tehát Európából érkezik majd tehet, azt hiszem, hogy a parlamentünkön belül ez különböző viták és aggodalmak tárgyát képezik kormányunkkal, még akkor is, hogyha, mint tudják, az országunk egy kicsit bonyolult ország, és csupán ügyvívő kormány van jelenleg Belgiumban. Tehát azt a szerepet szeretném kiemelni, amelyet az európai szint játszhat, annak érdekében, hogy támogassa és vezesse a tagállami politikákat, az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek keretében. Látjuk, hogy szükséges a gazdaságainkat egy másik pályára állítani, a termelt áruk típusát, illetően például, hogy a fejlődés környezetbarátabb legyen, valamint fenntarthatóbb, és éppen ezért érdekes az európai költségvetés valorizálása, amely lehetővé teszi egy nagyobb méretskálán a tagállami gazdaságok ösztönzését olyan beruházások irányába, amelyek lehetővé teszik a fejlesztést, a kutatást, amely az új gazdaság irányába hat, ugyanakkor a határokon átnyúló beruházások eszközlésébe is, hiszen itt van a közlekedés, az energiahálózat, de itt van például a megújuló energia ágazat, az energiahatékonyság témája, az újfajta építési típusok, és regionális szinten, hogyha nincsen ilyen segítség és európai orientáció, akkor világos, hogy ezen célkitűzések elérése nem lesz könnyű, hogyha nincsen egy globálisabb szintű európai politika. Mert méretgazdaságosságot lehetne megvalósítani, és fontos ezt a szomszédos államokkal együttműködésben tenni. De ö, nem tudjuk, hogy mi történik az európai szemeszteren belül, a gazdaságirányítás, vagy a stabilitási, vagy az Európaktum esetében. Ö, a közberuházásokkal, a kutatásba, egészségügybe, szegénység elleni küzdelembe való beruházásokkal, hiszen a szegénység elleni küzdelem is az egyik célja az Európa 2020-as stratégiának. Tehát ez a közkiadás, ez mindenképpen beruházásnak és nem közkiadásnak tekintendő, amely az, a költségvetésen nehezedik. Persze szükség van átláthatóságra, de az is fontos, hogy a megszorítás ezen időszakában legyenek hosszú távú beruházások, amelyeket az állam eszközöl annak érdekében, hogy elérjük azokat a célokat, amelyek talán nem rentábilisak, csak néhány évvel később. És világos, hogy néha vannak félelmeink, amikor látjuk, hogy a bér versenyképesség célkitűzését tűzik ki, a nyugdíjak esetében is, vagy a közkiadások csökkentését hangoztatják, tehát különböző szabályokat kell a tagállamoknak tiszteletben tartaniuk az európai kontextusban. Azt hiszem tehát, hogy itt az eszmecsere és a következetes politika az európai és a tagállami szint közötti eszmecsere hasznos lehet és szükséges hiszen így konkrétabban megtudhatjuk, hogy mik a célok, és nem csupán elvekről beszélünk, a liberalizációról, a közberuházásokról és egyebekről. Köszönöm, elnök asszony. a nemzeti parlamentek képviselői hozzászólhatnak, most pedig akkor a nemzeti par- nemzetközi most az Európai Parlament részéről Berez asszony jelen van, aki a, a Gazdasági és Monetáris Szakbizottság kebelében az Európai Szemeszter jelentéstevője. Másként, mint a nemzeti parlamentekben, az Európai Parlamentben két különböző bizottság van, a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és a Monetáris Bizottság európai Pervans Berensnek több feladata is van, és ő a, az európai szemeszternek a jelentéstevője, és ezért megkérem, hogy ossza meg gondolatait velünk. Köszönöm szépen, elnök úr, valóban a nemzeti parlamentek hatáskörével összehasonlítva nekünk Eh, olyan feladatunk van, hogy a, a Költségvetési Bizottság az Európai Parlament költségvetésével foglalkozik, míg a Gazdaság és Monetáris Bizottság a stabilitás és növekedési program keretében megvizsgálja a nemzeti eh, költségvetéseket. Nos, az ECOM bizottságon belül az én feladatom az volt, hogy ezt a saját kezdeményezési jelentést összeállítsam az európai félévnek az eljárásáról. Jelenleg ez még nem egy tartalmi jelentés, hanem arról van szó, hogy az Európai Bizottság ezen kezdeményezésével, amelynek a célja az, hogy a tagállamok költségvetési vitájának a keretét adja az európai szemeszterre belül, megvizsgáljuk, hogy hogyan tudunk együttműködni több kezdeményezést is elindítottunk az Európai Parlamentben és a nemzeti parlamentekben azért, hogy kife az, hogy legyen egy politikai óhajnak a kifejeződése valamikor. Ugyanis amikor megnézem az ütemtervet, akkor azt látom, hogy az Európai Bizottság az év elején, januárban letesz egy referencia dokumentumot az asztalra, amely megvizsgálja évente a növekedést. Ebben a jelentésben, vagy ebben a dokumentumban azért értelmiség van, ugyanis nem tudni, hogy mit vizsgál meg ez a dokumentum, vagy mi történt az előző évben, vagy pedig meghatározza a következő évnek a gazdasági irányvonalát. Szerintem mind a kettőből lesz valamennyi benne. Minden esetre ezek olyan kérdések, amelyről együtt kell beszélnünk, tehát önnökkel is, és az Európai Bizottsággal is. Ezen dokumentum alapján az Európai Tanács, tehát az állam és kormányfők az Európai Tavaszi Tanácson, tehát már tanácsülésen márciusban elfogadják a referencia keretét a tagállamok költségvetésének. amelyeket előre meghatározzák ezek az e, nemzeti reformprogramok, amelyeket még akkor dolgoznak ki a tagállamokban. Tehát érthető, hogy az önök beavatkozási lehetősége, mielőtt a tagállamok le nem teszik az asztalra a programokat, eléggé nehéz. Nem akarok beleszólni az önök eljárásaiba, de hát ezek azért nehéz kérdések. Nos, az Európai Parlament Költségvetési Bizottságában van egy szívenkhöz köz, közel álló szempont, és ennél együtt kell működnünk. Ez pedig a következő. Hogyha megegyeztünk az Európai Unió stratégiájában, akkor a tagállamoknak a költségvetése, nemzeti költségvetése kiegészítik ezt a költségvetést. Ugyanis az Európai Uniónak a költségvetése nem, ellenkező, nem elegendő ahhoz, hogy ezt a stratégiát megfelelően elindíthassa tehát például az oktatás, kutatás és a fejlesztés területén, hogyha azt tudjuk, hogy a, a következő éveknek a kihívásait teljesíteni, kihívásait meg tudjuk felelni, akkor ez egy alapvető kérdés. Tehát a, a költségvetés ben ezen kérdéseknek jelentőséget kell biztosítani. De hogyha a tagállamoknak a költségvetése egy radikálisan más irányba mutat, akkor ez valóban nagy problémákat okoz. Tehát azt hiszem, hogy a jelenlegi válság és az Európai Bizottság javaslatai az európai eh, szemesztert illetően arra kötelez bennünket, hogy megtaláljuk azt a politikai mozgásteret, ahol nyilvánosan megvitathassuk ezeket a nagy politikai és gazdasági orientációkat, és arról el kell gondolkodnunk, hogy az Európai Unió költségvetése és a nemzetközi, nemzeti tagállami költségvetések hogy tudják kiegészíteni egymást, és és ezért örülök, hogy hozzászólhattam ezért. Lenne még egy megjegyzésem látnunk kell, hogy az Európai Unió agyában az európai szemeszter csak formálisan integrálja a parlamenteket. És ezért a, mind a nemzeti, mind az európai parlamentnek a feladata az, hogy kitalálja, hogy mi ebben a folyamatban milyen helyet foglaljunk el. És ez annál is fontosabb, mert ez nem csak egy olyan folyamat, amely bürokratikus szankciókhoz vezet, hanem ez egy politikai mozgástér, amely lehetővé teszi, hogy a költségvetéseket nyilvánosan politikai szempontból megvitassuk, akkor a demokráciát veszélyeztetjük. Nos, ennyit akartam elmondani a ma délutáni vitához. Merci, euh, merci Pervans. Köszönöm, Pervans. Mindenki megértette, hogy az európai szemeszter folyamata egy teljesen új dolgot hozott létre. A költségvetés tervezetek, a tagállami költségvetés tervezetek ezen túl most már egy brüsszeli vita és értékelés tárgyát képezik majd. De figyelem, Brüsszelben zajlik ez, de nem Brüsszel által. Tehát nem az Európai Bizottság ítéli meg, vagy akár az Európai Parlament itt a tagállami költségvetéseket, hanem minden egyes ország értékeli a többi ország költségvetését. Tehát 27 pénzügyminiszter, 27 miniszterelnök összeül, hogy megvizsgálják és megértékeljék együtt ezeket a költségvetéseket. A bizottság is ad erről egy véleményt, de nem az európai intézmények döntenek erről. Tehát fontos, hogy ezt valamennyien megértsük, tehát ez nem közösségé. Ez egy közös vizsgálata a költségvetés tervezeteknek, de itt vetődik fel az a kérdés, illetve az a politikai probléma, hogyha nincs hivatalos beavatkozás a parlamentek részéről, a tagállami parlamentek részéről, akkor nincs nyilvános vita sem. És azok az orientációk, amelyek az Európai Tanácstól vagy a pénzügyminiszterek tanácsától származnak, azok nem adnak alkalmat egy nyilvános vitára, és a szavazás csak egy orientációs szavazás lesz a parlamentekben. És ez felveti a demokratikus legitimitás problémáját, felveti a döntések jó működésének problémáját, amelyek a tagállami politikák magát képezik. Tehát meg kell néznünk együtt, hogy hogyan tudjuk elkerülni ezt a hiányosságot, ezt az egyensúlytalanságot annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb bevezessünk ebbe a folyamatba egy parlamenti vitát, egy parlamenti ellenőrzést. Itt van nálam egy dokumentum, amely egyébként önökhöz irányul, amelyet az Európai bizottság szolgálata készített egy táblázatot tartalmaz ez januártól júliusig terjedő táblázatot, és az európai szemeszter különböző szakaszait tartalmaz ez. A parlament ebben nem szerepel sehol. Ez mindenféleképpen sokkal és elképzelhetetlen. Ahogyan Pervans ez mondta, ez az egész egy éves ankéttel kezdődik a növekedés tárgyában, aztán vita zajlik a minisztertanácson belül, a pénzügyminiszterek tanácsán belül. Ne, nekünk természetesen vannak vitáink, az Európai Parlament mindig vitázik, csak hogy mi a saját kölcs, saját költségvetésünkről vitázunk, és itt most az önök költségvetése a kérdés. És aztán van egy márciusi európai csúcs, és aztán április közepén minden országban megtörténik a stabilitás és konvergencia program elfogadása ez az egyes országoktól függ, és természetesen parlamentek is beavatkozhatnak ebbe a, ennek a nemzeti programnak az elfogadásába, de ez már egy kicsit késő, hiszen a tanács már vitázott. Tehát úgy tűnik, hogy itt egy olyan problémával találjuk szembe magunkat, amely nagyon súlyos lehet, mert jól látjuk, hogy hogyha nincs nagy nyilvános vita a parlamentekben ezekről a nagy döntésekről, a nagy választásokról, ezek zárt ajtók mellett zajlanak, titokban, és a közvélemény pedig fellázad majd egy bizonyos ponton. Hogyha a döntések, a meghozott döntések kellemesek, népszerűek, hogyha pénzt osztanak, mindenki kedves, mindenki mosolyog, mindenhol növekedés van, nos, hát akkor rendben van, de sajnos a következő években nem erre számíthatunk. Éppen ezért meg kell vizsgálnunk közösen, hogy hogyan tudunk beavatkozni a tagállami parlamentek is, már az első naptól fogva, hogy az eljárás egésze átlátható legyen, és nyilvános vita kísérje amelyekben, amelyben minden egyes tagállami parlamentnek megvan a maga szerepe. Új, olyan, új képviselők kértek szót, európai parlamenti kollégák is, természetesen ők is jogosultak a szólásra, mindannyian egyenlőek vagyunk. Meg is adom tehát a szót a román képviselőház egyik tagjának, Nito Adriánnak, aki a Költségvetési Szakbizottság alelnökkel tessék. Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék rávilágítani arra a tényre, hogy az európai szemeszter közepénél tartunk már. Ma pedig a parlament közi koordinációról beszélünk. Egy közelmúltbeli vitában az Európai Parlamentben, amelynek a tárgya ugyancsak az Európai Szemeszter volt, a parlamentek és a kormányok közötti alkotmányos féltékenységről is szó volt az európai szemeszter kapcsán. A mai vitában is elhangzott, hogy az európai gazdasági kormányzást erősíteni kell, de a nemzeti parlamentek szerepéről nem szóltak explicit módon, amikor az európai szemeszterről esik szó. Ahogyan az olasz kollégám ezt korábban kifejtette, a 2020-as stratégia célkitűzéseit a nemzeti reformprogramok kell, hogy felszívják, valamint a konvergencia és stabilitási programokba kell ezt, ezeket beépíteni. És ebben a hónapban kell ezeket benyújtani az Európai Bizottságnak. 2011 az első olyan év, amikor ez a két program egymás kiegészítve e, koherens e, módon kell, hogy megszülessen. Korábban ezekről külön-külön született döntés. Romániában május végére a román kormány be kell, hogy nyújtsa az adóügyi költségvetési stratégiát 2012-2014 közötti időszakra. Ezt a programot a kormány a költségvetési felelősségről szóló törvény alapján dolgozza ki. És ez az első lépés, amikor is költségvetési indikátorok eljutnak a román parlamentbe. Ez a stratégia közép- és hosszú távú plafonokat határoz meg bizonyos költségvetési indikátorok számára, és a bevételekre, kiadásokra, adósságállományra, kezelésre vonatkozó mérőszámokat határoz meg. Az a pénzügyi tanács ugyanígy a pénzügyi és költségvetési fegyelemről szóló törvény alapján jár el és dolgozza ki az adó, illetve a költségvetési politikát, erősíti a transzparenciát és a közpénzek elköltésének hatékonyságát. A pénzügyi adóügyi stratégia illetve a 2012-re az, az költségvetési indikátorok létrehozásáról szóló vita júniusban kezdődik majd a román parlamentben és ennek keretében fogjuk igazolni és kimutatni azt, hogy az Európa európai 2020-as stratégia célkitűzései mennyiben tükröződnek a mi költségvetési célkitűzéseinkben, és tudjuk-e erősíteni az EU költségvetés és a mi költségvetésünk közötti szinergia hatásokat. Költségvetési kérdésekkel kapcsolatban irányadó vitát folytatunk le áprilisban. A nemzeti reformprogramok és konvergencia, valami stabilitási programok kidolgozása a nemzeti kormányok feladata és ezután az Európai Bizottság javaslatokat, ajánlásokat dolgoz ki ezekről a programokról, de eddig az európai, első európai szemeszterbe a parlamenteket nem igazán vonták be pedig a parlamentben lebonytatott vita az egész folyamatot eh, demokratikusabbá, legitimebbé tenné. Szeretném, hogyha a nemzeti parlamenteket eh, bevonnák a folyamatba. Eznek már februárban meg kellett volna történnie, amikor a bizottság a növekedési jelentését benyújtotta, és eh, jó, persze egy, ez, egy, ez a javaslatom Romániára vonatkozik, de minden országnak megvannak a saját szabályai. Az ágazati politikákat kell elemezni a programokban, ezeket eh, a nemzeti parlamentek megfelelő szakbizottságai kell, hogy elvégezzék. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönjük ezt a konkrét javaslatot, a végén foglalkozunk majd vele. Most Svédország következik, és megint csak elnézést kérek a kiejtésemért, Sven Ericht bögt. Köszönöm szépen, elnök úr. A svéd álláspont a költségvetést illeten, legalábbis a költségvetési, közösségi költségvetést illeten ismert, hiszen eléggé restriktív nézetünk van ezzel kapcsolatban. Talán vannak indokaink. Ugyanis jelenleg nehéz időket élünk, az Európai Unió legtöbb tagállamában csökkenteni kell méghozzá drasztikus módon a költségvetést, és ez a lakosságot érinti, amikor finanszírozni kell a rendszereket, és az emberek például, akkor történik ez, amikor az emberek például munkahelyeket vesztenek el, nehezen élnek meg. Nos, tehát e, egy útkereszteződésnél állunk, egy kritikus pillanatot élünk most meg. Európában különböző reakciók vannak, az egész világban is, hisz ez egy drámai év, a harmadik országokban is látunk embereket az utcán, de most már Európában is. A tüntétők ezrei vonulnak az utcára. Az európai projektnek az európai állampolgárokra kell koncentrálni. Ezt már nem kerülhetjük el. Tehát ezért nagyon jó javaslat az egy összehangolása a munkának, de hatékonyabbá kell tenni a tevékenységünket, és fel kell gyorsítani bizonyos területeket, és másokat meg fékezni kell. Például a foglalkoztatottság területén fel kell gyorsítani az eseményeket. És a mezőgazdaság támogatását például erősíteni kell, és az alapokat az munkahelyek létrehozására kell irányítani. Nem lehet az állampolgárok életét első osztályra és második osztályra osztani. Tehát munkahelyet kell teremteni mindenkinek, nem lehet ugyanis passzívan hátul állnunk. Tehát több munkahelyre van szükség, világos szabályokra, képzés, kutatás, beruházások az új infrastruktúrákba és határokon átnyúló infrastruktúrákba például. Hatékony ösztönző politikát kell folytatnunk, tehát a közpénzeket olyan módon kell befektetni, hogy a nehéz időkben támogassuk az embereket. És több közleményezése van szükség közösségi szinten, azért, hogy új törvényeket hozzunk a pénzügyi területen hiszen eddig eh, eléggé laza szabályok voltak. Eh, az emberek még egyszer nem fogják megfizetni, hogy a pénzügyi eh, ágazatot kirángassák a szakadékból. Nos, nyilvánvalóan vannak olyan modellek, mint például a munkaerőpiacon, a, a, a szociális biztonságon, amelyeket, és más területeken, amelyeket európai szinten kell megoldani. Az Európai Unió az egy együttműködési projekt, tehát ebben a projektben nekünk részt kell vennünk, és ez az európaiokat kell, hogy segítse, és ez a, a foglalkoztatottság segítése a legfontosabb. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most Magyarország következik. Rövid megjegyzést szeretnék tenni azokra, azokról, amely hozzászólásokat hallottunk. Egyrészt természetesen örülök, hogy erre a rendezvényre sor került, és talán tényleg nem egy olyan kötelező penzumról van szó, amelyen át kell esnünk, hanem most ebben a helyzetben ennek tényleg van értelme. Az első megjegyzésem az a arra javaslatról szól, hogy kutatásra és innovációra több pénzt kellene fordítani. Ezzel teljes mértékben egyetértek. Én azt hiszem, hogy olyan dolgokra kell közösségi pénzt fordítanunk, illetve az európai költségvetésben olyasmikre kell költenünk, ahol a várható eredmény jobb lesz, mintha külön-külön a tagállamokban költenénk azt el. Nos, azt hiszem, hogy a kutatás és fejlesztés az pontosan egy ilyen terület, hiszen talán egészében véve a tagállamok és az Európai Unió együtt elegendő eszközt fordít erre a területre, de a széttagoltság miatt nem vagyunk versenyképesek sem az Egyesült Államokkal, sem a feltörekvő nagy országokkal, Kínával, Indiával szemben. Ha tehát így tudnánk az erőinket összerakni, akkor komoly hatást fejthetnénk ki. Nagy kérdés azonban számomra, hogy a tagállamok hajlandóak-e lemondani arról, hogy a saját kutatási, fejlesztési programjukat valósítsák meg, vagy fölismerik-e azt, amit annak idején elődeink fölismertek, hogy egy egységes mezőgazdasági politikával többre jutunk, mint ha széttagoltan, illetve egymással versenyezve próbálunk ezen a téren eredményt elérni. A másik megjegyzésem az az atomerőművek kérdés leszerelésére vonatkozik. Talán érdemes tudatosítani, hogy amikor európai pénzből atomerőmű leszerelésre pénzt fordítunk, az olyan erőművet jelent, amely önmagában jelen állapotában mondhatni közvetlen veszélyt jelent, a dolog természete szerint nem csak az illető tagállam, hanem a környező államok számára is. Ez tehát indokolja a költségeket és a tagállam pénzügyi helyzetét, illetve költségvetésének a nagyságát figyelembe véve, hogy központi, mondjuk Európai Uniós támogatásban részesüljön ez az akció. És ettől független dolog az, hogy a költségvetésünkben mondhatni nem nagyon kis mennyiségben szerepelnek azok a tételek, amelyek a megújuló energiaforrások fejlesztését, megvalósítását segítik elő. Én tehát ezt a két dolgot egymástól elválasztanám. Az atomenergiához való viszonyunkban nem vagyunk egységesek. Vannak tagállamok, illetve vannak politikai erők, csoportok, amelyek roppant veszélyesnek, elkerülendőnek, megszüntetendőnek ítélik. Mások, más országok, más politikai csoportok viszont úgy látják, hogy az európai energiafüggőség csökkentése érdekében egész egyszerűen nincs más lehetőség a kezünkben. Ebben tehát közös európai akcióra nem lehet számítani, de a megújuló energiák területén tovább fog folyni, biztos vagyok benne, a következő tervezési periódusban is a támogatás. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Merci, mon Köszönöm szépen, kedves kolléga. Nemzeti parlamentek képviselői következnek. Alicia Olisovska következik a lengyel parlament részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Lengyelország továbbra is úgy véli, hogy Lengyelország számára, valamint az EU költségvetése számára fontos a kohéziós politika. A kohéziós politika a fejlesztéshez kapcsolódik uniós, tagállam és regionális szinten. Valamennyi tagállamnak meg kell választani a prioritásait, illetve minden régiónak meg kell ezt tennie. És mindezt az Európa 2020-as stratégia támogatásával kell megvalósítani. Itt találjuk már az innovációt, a korszerű infrastruktúrákat, a közlekedést, a távközlési struktúrákat, valamint a kulturális potenciál fejlesztését, kulturális kreatív potenciál fejlesztését. Különleges támogatást kell nyújtani a régióknak, hiszen nagyon sok régió megszenvedte a gazdasági válság kihatásait. A kohéziós politika fontos szerepe a közös források révén is érvényesítendő. Erősíteni kell tehát az európai költségvetés rendszerét. A jelenlegi saját források rendszere túlságosan kevéssé átlátható és túlságosan összetett. Az Európai Unió költségvetésére vonatkozó vitának a költségvetés szerkezetére kellene irányulnia, és nem pedig a számadatokra kellene korlátozódnia, amelyek a költségvetésben szerepelnek és a saját források vonatkozásában a számításba vendő minden egyes ország sajátossága, illetve lehetőségei. Olyan koncepciókat kell tehát kialakítani, amelyek új adónemeket irányoznak elő, új forrásokra irányuló javaslatokat kell kialakítani, a széndiokszid kibocsátást lehet például megadóztatni, a kvótakereskedelem keretében. Ezt tett néhány észrevétel a mi pénzügyminisztériunk részéről. Elnök, köszönöm szépen, asszonyom. Most pedig megadom a szót Waters asszonynak a belga képviselőház részéről. Ja, meneer. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, amikor eh, az EU költségvetés és a nemzeti költségvetés eh, koordinálásáról, szinergia hatásokról beszélünk, osztom az elnök úr aggáját eh, azzal kapcsolatban, hogy ebben nem vontuk be eléggé a nemzeti parlamenteket. Hogyha a belga helyzetet nézem, jelenleg persze csak ügyvezető kormányunk van, de el tudom képzelni, hogy más tagállamok is hasonló helyzetbe kerülhetnek, vagy ilyen helyzetben vannak. És amikor választások történnek egy országban, azután mindig lehet ilyen helyzet. A kormányok határozzák meg a költségvetési politikát a következő, két, következő négy évre vonatkozóan, és itt több olyan konkrét célkitűzés is szerepel, amelyek a társadalmi gazdasági, társadalom és gazdaságpolitika fő kontúrjait is majd meg fogják határozni. Szeretném tudni, hogy más országokban ez hogyan történik. Tudom, hogy ez persze nem kötelezettség, és elfog, elképzelhető az, hogy más országokban a nemzeti parlamenteket bevonják a reformprogramok kidolgozásába, amelyeket eh, áprilisban kell majd benyújtani eh, eh, Perez asszony is beszélt erről. Hát, hát azt akarom kérdezni, hogy szeretnék egy áttekintést kapni arról, hogy hogyan zajlik ez, hogyan történik ez a többi országban. Ilyen nagyon fontos lenne, hogy bevonjuk a parlamenteket ebbe a munkába, hiszen, ahogy mondtam, a társadalom, illetve a gazdaság legfontosabb elemeit is majd meghatározzák a kormányok ebben a négy éves költségvetési programban, és hát eh, a nemzeti eh, parlamenteknek tulajdonképpen kötelességük lenne az, hogy a válaszességéreteket beváltsák. Szeretnék még egy észrevételt tenni. Júniusban a pénzügyminiszterek és a miniszterelnökök a vezetőink majd jóvá hagyják a tagállamok által benyújtott programokat és költségvetéseket. Nos, nekem személy szerint nehézséget okoz eldönteni azt, hogy ezt mennyire lehet majd objektíven kezelni. Mert el tudom képzelni, hogy attól a pillanattól kezdve, amikor egy adott országgal kapcsolatban, egy adott országnak tanácsot akarunk adni, és azt mondjuk, hogy nem felel meg ez a program a kritériumoknak. A kérdés az, hogy erre a pénzpiacok hogyan fognak reagálni. Ez az aggályom ezzel kapcsolatban, hiszen itt 27 pénzügyminiszter és miniszterelnökök fognak csak ítéletet mondani és dönteni, és ennek nagyon messze menő következményei lehet majd több tagállam számára számára is, hogyha olyan értékelés születik, hogy az adott ország nem tett elég erőfeszítést. Ezért valami olyan módot kellene találni, ami lehetővé tenni a nemzeti parlamentek bevonását is, is hiszen és több tagállamban nem is csak nemzeti parlamentekről beszélhetünk. Itt például Belgiumban az a helyzet, hogy nagyon sok szakpolitikai terület már nem szövetségi szintű, nem nemzeti szintű, hanem regionális döntéshozatalon alapul és ugye jelenleg a regionális parlamenteket még kevésbé vonják be a folyamatokba, akár az energiapolitikáról, akár az oktatásról, kutatásról, innovációról van szó, és több szövetségi berendezkedésű ország van, tagállam van, ahol léteznek tartományi vagy regionális parlamentek is, akiket szintén be kellene vonni a folyamatba. Merci beaucoup. Köszönjük szépen. Mota Pinto elnök úr a portugál parlamenttől. Köszönöm szépen. Először is azzal kezdeném, hogy az európai szemeszter első éve nem, eh, nem könnyű az, az én országom számára. Persze ennek nincs köze az európai szemeszterhez, de a nemzeti költségvetések összehangolásának a problémája olyan kérdés, amely nehéznek bizonyul. Ugyanis a különböző javaslatok, amelyekről tárgyaltunk, a, tárgyaltak a tanácsban, anélkül, hogy a parlamentben ezeket bemutatták volna, pontokon oka a jelenlegi politikai, parlamenti, eh, a politikai válságnak. Hiszen márciusban ugye összeomlott a parlament, a portugál parlament. Persze ennek, mint mondtam, semmi köze az európai szemeszterhez, de ezt azért a jövőben meg kellene oldani. Tehát azt akartam mondani, hogy idén Portugália jelentős nehézségekkel nézett szemben, ugyanis nagy egyenlőtlenségeket láttunk, különösen az államadóság területén. Hasonló helyzetek vannak más országokban is Európában, de Portugáliában talán szélesebb körül a probléma. Nem lehet ezt azért könnyen megmagyarázni, vagy megoldani, a pénzügyi támogatás keresésével vagy kérésével. Portugáliában ingatlan bank problémák merültek föl. Mint mondtam, más országokban is volt ez probléma, de hát ez azt jelenti, hogy a közfinanszírozás területén Portugália nagyon sok nehézséggel kellett, hogy szembenézzen. De mindezek a finanszírozás területével kapcsolatos. Tehát, hogy a, a, a növekedés évei nem erősítettük meg. Nos, ennek fényében választásokat tartunk Portugáliában egy-két hónapon belül, és remélhetőleg az, e, a választások eredményeként a költségvetés megerősítésének a támogatását fogjuk látni. Csökkenteni kell az adósságunkat, helyreállítani a gazdasági egyensúlyt, és olyan területekre koncentrálni, amelyek növekedést biztosítanak a jövőben. Az itteni eszmecserével kapcsolatban, amikor az európai szemeszterről beszélünk, elsősorban a problémák okára kellene koncentrálni. Portugáliában azért történtek ezek meg, mert a parlament nem hagyta jóvá a szigorúságú programot. És ennek oka az, hogy nem mutatták ezt be előre a portugál állampolgároknak. A pártok titokban tárgyaltak róla, akár így is fogalmazhatnánk, anélkül, hogy a portugál népnek ezt bemutatták volna. Azt hiszem, hogy a bevett előadásban hallott dolgok igazak, tehát, hogy a nemzeti parlamenteket be kell vonni, a kezdetektől fogva. Amikor a stabilitás és növekedési paktumról tárgyaltunk, akkor voltak nemzeti paktumok, Na most hát felmerül a kérdés, hogy mikor kellene ezeket bemutatni, e, e, a tárgyalások előtt vagy után. Nyilvánvalóan előtte kellene, azért, mivel hogy az elkövetkezendő évek költségvetésére ennek hatása van. Tehát most úgy látjuk, hogyha az intézkedések nem elegendőek, tehát a javasolt intézkedések nem elegendőek, akkor a kiigazításra szükség van és eh, hogyha az eszmecsere folyamán kiderül, folyamán kiderül, hogy az intézkedések nem elegendők. Tehát a nemzeti parlamenteknek a szerepét meg kell elő, eh, erősíteni. Hogyha ők a tervekben és a különböző ö, eh, ö, szigorúsági ö, tervekben nem vehetnek részt, eh, akkor ez eh, ilyenhez eh, vezet. Reméljük, hogy az Európai Parlament ebben segíteni fog. És reméljük, hogy az Európai Szemeszter egy rendszeres megközelítést biztosítja a nemzeti szinteken való költségvetési koordinációt, összehangolást, de hosszú és középtávú stratégiák kialakításában is. Tehát például a különböző tagállamoknak a pénzügyminiszterei előkészíthetnének a, az aktualizásai folyamatnak a fő vonalát. Nagyon fontos eh, ilyenkor bevonni a nemzeti parlamenteket is, és kis, hiszen különben már előre megkötik a eh, kezünket. És ez a legjobb módja annak, hogy a, a múltnak a hibáit megismételjük. E, ennek okai, mint mondtam, az volt, hogy nem hallgatták meg az embereket, nem beszéltek velük, és zárt ajtók mögött tárgyaltak. Elnök, köszönjük szépen. Ezt az üzenetet megjegyezzük magunknak. És nagyon örülünk, hogy ön jelen van, amikor az országa nagy nehézségeket él meg, és nemzeti, nagyon gyors nemzeti választásokra kerül sor. Most akkor visszatérünk a nemzet, az Európai Parlamenthez. Trüppel asszony. Köszönöm elnök úr a szót. Rövid hozzászólásomat azzal kezdeném, hogy Martin Luther Kinget idézem, aki azt mondta, hogy van egy álmom. Nagyon örülök annak, hogy megszerveztük ezt a találkozót. Sok tagállambeli képviselők és az Európai Parlament különböző frakcióinak képviselői között. Ez egy nagyon jó lehetőség, és valóban eh, legfőbb ideje annak, hogy meghatározzuk eh, a közös érdekeinket. A mindennapokban általában ez az antagonisztikus eh, játék zajlik az EU szemben a tagállamokkal és neki Brüsszel ellen, de nem lenne jó, ha ez így folytatódna. Ugyanis politikai szempontból ez azt jelenti, hogy nem tudunk választ adni a nagy kihívásokra. Mindig hasznos az, hogyha megpróbáljuk meghatározni a közös érdekeket, hogyha a, e, globálisan nézzük a helyzetet itt Európában, ha nem értjük meg, hogy csak együtt lehetünk erősek ebben a helyzetben, amikor az USA, Oroszország, India, Kína és Brazília nagyon fontos szereplők, akkor csak veszes, veszíthetünk. Tényleg meg tudunk határozni közös érdekeket, ebben biztos vagyok. Ez kulcsfontosságú eh, Európa versenyképessége szempontjából. A parlamenti zöld frakció tagjaként eh, szerintem a versenyképesség azt jelenti, hogy eh, ezt ki kell egészíteni ökológiai high-tech-kel, fenntarthatósággal, hogy új munkahelyek jöjjenek létre, új termékek a belső piac és az egész világpiac számára is. Az EU 2020-as stratégiájáról szólva, nemzeti, tagállami szinten, illetve az EU szinten is egyformán érdek az, hogy az oktatásba, a kutatásba, a fejlesztésbe investáljunk. Máskülönben nem eh, tudunk megfelelni a versenyképességi kihívásoknak. Ahogyan elhangzott, hogyha a kohéziós politikát és az agrárpolitikát is vizsgáljuk, és mellé tesszük azt, hogy mik a nagy kihívások, az éghajlatváltozás, az inkluzív növekedés, a fenntarthatóság területén, akkor látjuk, hogy a kohéziós politikát és az agrárpolitikát is fenntartható módon kell alakítani. Itt van az EU költségvetés, a nemzeti költségvetések bizonyos részei, amelyeket ezekre a célokra fordítunk, és a közös érdekek mentén kell ezt megtennünk. Hadd szóljak röviden az európai költségvetésben a saját források kérdéséről. Tudom, hogy ez is egy kényes kérdés, nem könnyű meggyőzni azokat, akik ezt ellenzik. Elmondanám az én érveimet. Miért gondolom én azt, hogy sajátos, speciális új források, mint például a széndiokszid emisszió adóztatása, a pénzügyi tranzakciós adó, a kerozin adó, mint új források nagyon hasznosak lehetnek az európai költségvetés számára, ugyanis ezek az adófajták transnacionálisak és az emberek megértik, hogy ez egy nagyon jó elgondolás, hiszen az európai szerződések megszületése óta a szerződésekbe foglaltuk bele mindig a forrásokat. Ez tehát egy régi gondolat, nem új, csak új életekkel megtölteni amikor nagyon szakmai vitákat folytatunk az európai költségvetésről, akkor is természetesen a politikai e, szempontok is nagyon lényegesek, hogy megvan-e a kölcsönös bizalom. Az EU 2020-as stratégiája, a versenyképesség, csak akkor versenyképességi célok csak akkor valósíthatók meg, hogyha összesítjük az erőnket az EU szintjén, illetve a tagállamok szintjén. Most különben ez lesz. Közösen meg kell egyeznünk abban, egyet kell értenünk abban, hogy mi minden forog kockán, tehát I have a dream, van egy álmom. Yeah, merci Elga. Köszönjük szépen, Helga. Nos, az álma fontos. Litván parlament képviselője, eh, a úr eh, kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Litvániában nagyon erős, befolyásos a parlament, és az európai ügyek eh, bizottság, a parlamenti bizottsága is. Ebben a bizottságban dolgoznak más szakbizottsági vezetők, elnökök is, itt például a Költségvetési Szakbizottság elnöke is tagja az Európa Ügyi eh, Bizottságnak. Különböző programokat dolgoznak ki, az éves programokat, tehát együtt dolgozzák eh, ki, és ezt eh, mindezt a konvergencia programmal összhangban teszik meg. Idén azonban az európai szemeszter eh, miatt számos egyeztetés zajlott a nemzeti programok irányultságáról, az elérni kívánt paraméterekről, tehát mit szeretnénk elérni az idei év végéig. Erről számos vita folyt. Most várjuk, hogy mit lép a kormány, miután a szakbizottságunkban lefolytattuk ezeket a vitákat, és várjuk, hogy megszülessen a kormányprogram, vagy hát annak a tervezete. Természetesen csatlakoztunk az Európa pluszhoz, nem vagyunk tagjai az eurózónának, de a az adópolitikában szeretnénk mi is részt venni, az adópolitikák koordinációjában, közelítésében, és természetesen arra is törekszünk, hogy csatlakozzunk majd az euróövezethez. Ez akkor történik meg, hogyha teljesíteni tudjuk a Maastrichti kritériumokat. 2008-ban már nagyon közel álltunk ehhez, majdnem teljesítettük a kritériumokat, csak a tizedes vesző után hiányzott még egy nagyon picike, de emiatt sajnos mégsem sikerült a Maastrichti kritériumokat teljesíteni. Azután jött a pénzügyi válság, és ez miatt még távolabb kerültünk a céloktól, teljesítésétől. Nagyon komoly takarékossági programokat kellett bevezetni, elsősorban a közférában drámai módon kellett csökkenteni a közkiadásokat, és emiatt szociális feszültségek is keletkeztek az országban. De megtettük a szükséges intézkedéseket, hiszen a céljainkat mindenképpen szeretnénk elérni. Az európai szemeszterrel kapcsolatos célokat is fontosnak tartjuk a gazdaságpolitikák koordinálását az EU-ban. Éppen ezért az Európai Unió javaslatait megvitattuk, többek között azt is, hogy esetleg újabb adófajtákat vezessünk ebbe az EU-ban. A, megvitattuk az esetleges új saját források kérdését is, de ezek a viták természetesen nem csak a bizottság ajánlásaira, javaslataira terjednek ki, hanem ennél sokkal nagyobb területet fednek le az adópolitika területén. Például nagyon sok mindenről vitatkozunk. Köszönjük, kedves kolléga! Mulder úr az utolsó hozzászóló. Hogyha még szeretne valaki hozzászólni, akkor kérem jelentkezzen, mert Mulder úr utána következtetések következnek. Nos, a következtetéseket önre hagyom. A Helga Tröpe hozzászólásával kapcsolatban szeretnék szólni. Nagyon nagy különbség van. Mi, az, mint az Európai e, Parlament képviselői és a nemzeti e, parlamentek képviselői döntenek közösen az Európai Unió költségvetéséről. A saját forrásokkal kapcsolatban nekünk nincsen beleszólásunk. Hogyha megnézzük a múltat, akkor ez volt a legvitatottabb téma. Én nem hiszem, hogy jelenleg a kivételt fent, kell, fent tudjuk tartani egy ország számára 1984 óta, ugyanis van egy különleges szabályozás, az, hogy kétharmadát visszakapja a különbségnek ez az ország. Hogyha van egy ilyen szabály, akkor minden olyan ország számára alkalmazni ki kell, ahol ugyanaz a Eh, helyzet. Hallottunk, ez egy másik kérdés, a Lisszaboni szerződésről, amelyben világosan ott áll, hogy az Európai Uniónak saját forrásainak kell lenni. És az európai együttműködést eh, eh, E, láttuk, hogy eddig nem egy közvetlen kifizetések alapján kell, hogy történjen, hanem egy független jövedelemforrás kell, hogy legyen. Tehát ezt a nemzeti parlamenteknek kell dönteni, eldönteni, és az eddigi rendszer az teljesen érthetetlen. Én már régóta vagyok a parlamentnek, Európai Parlamentnek a tagja, és ezt nem értem és a, a bizottságnak a tagjai teljesen magukévá tették ezt a rendszert. Tehát nekünk el kell felejteni azt, hogy Európában ne lehetne adókat kivetni. 92-től 90, 2000-ig az a a meglévő adókat használtuk fel, és nem értem, hogy ezt a rendszert miért ne lehetne felülvizsgálni. És szerintem az európai adókkal kapcsolatos negatív megjegyzésekről el kell feledkezni, senki sem beszél új európai adókról, hanem egy független jövedelemről beszélünk. Elnök, köszönöm szépen, kedves kolléga. Azt hiszem, hogy eljött az idő, és nem annyira, hogy levonjam a következtetéseket, hanem hogy javasoljak a, az eseményeknek az elkövetkezendő irányát felvázoljam önöknek. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy mindannyian ugyanolyan helyzetben vagyunk, romjainkban heverünk. Ennek persze van hatalmas előnye ugyanis képzelőerőnket kell felhasználnunk bátran, tehát ki kell találnunk dolgokat. Olyan helyzetben vagyunk ugyanis, ahol bizonyos országok rosszabbul járnak, mint a, mint a többiek. Tehát ebben a szerencsétlen helyzetben az európai család az együtt kell, hogy létezzen. És olyan célkitűzéseket tűztünk ki, hogy a betegségből kilábaljunk, és ugyanakkor el, előkészítsük és finanszírozzuk a jövőt is. Tehát a kérdés az, hogy hogyan próbálunk együtt minél jobban ezen munkálkodni. Tehát ez volt a célkitűzés, és nagyon szépen köszönöm, hogy konkrét javaslatokat is hallottunk. Nos, milyen is lesz az ütemterv? Április 20-án az Európai Bizottság, tehát jövő héten bemutatja az Európai Unió költségvetését a 2012-es évre. Nem tudom, hogy ez milyen lesz. Hát megkockáztatok egy jóslatot. Ez plusz nulla növekedés lesz. De lehet, hogy mínusz nulla lesz. Tehát ennyivel fogják növelni a költségvetést. Neveznek a kollégáim itt az Európai Parlamentben, nem tudom, hogy ugyanígy nevetni fognak-e majd a jövő héten. Aztán nagyon sok nemzeti parlamentben megint csak lesznek viták a költségvetési irányvonalakról és a stabilitási és a növekedési program, program keretében. Aztán június 29-én az Európai eh, Bizottság letesz az asztalra, akkor először eh, leteszi az asztalra mind a több éves, 7 eh, éves költségvetési keretet, tehát még mindig Európa költségvetéséről van szó, 2014-től 2020-ig. És ugyanakkor E, a bevételeknek a javaslat, bevételekkel kapcsolatos javaslatot is leteszik, amelyek az európai e, költségvetést finanszírozzák. Ki finanszírozza az európai költségvetést manapság? Önök. Tehát azok az adók, amelyekről önök döntenek. Ez pedig olyan körülmények között e, te, történik, amelyek eléggé obskúrusak. Ez nem a mai téma, de erről már beszéltünk tavaly, és nyilvánvalóan beszélünk majd róla jövőbre is. Tehát június 29-én ezt nyilvánosságra hozzák. Nos, tehát itt van, amit az Európai Bizottság javasol, ahhoz, hogy finanszírozza az európai szakpolitikákat, és az Európa 2020-as politikát, de más szakpolitikákat, a fejlesztési, a külpolitikai, mezőgazdasági, stb. más szakpolitikákat. Ősszel mindegyik parlamentben lesz a szavazás az éves költségvetésről. Ugyanakkor a, pénzügyminiszterek, amikor az ECOFIN tanácson összeülnek, és az Európai Tanács megpróbálja részletesen kidolgozni az európai szemeszternek az eljárását. Az Európai Parlament hozzájárul ehhez az gondolkodáshoz Berez asszony jelentésével, aki itt volt ezen az ülésen is, aki meghallgatta az önök véleményét is, és nyilván ezeket is figyelembe viszi, veszi majd és aztán feltételezem, hogy mindegyik tagállamban lesz egy tárgyalás a kormány és a parlament között, hogy megvizsgálják, hogy hogy vonja be mindegyik kar, kormány be a nemzeti parlamentet az európai szemeszterbe. Legalábbis így hiszem és olvastam a sajtóban, hogy vannak már olyan tagállamok, ahol ezek elkezdődtek, ezek a tárgyalások a végrehajtó hatalommal. Tehát ennek az év második felében kellene megtörténnie. Úgy tűnik számomra, hogy hasznos lenne a második fél év során, tehát az idei év második fél éve során, hogy legyen egyfajta megfigyelő központ, ahol azt figyelik meg, hogy mi történik mindegyik nemzeti parlamentben a, az európai szemeszter előkészítését illetően. Nyilvánvalóan a 2012-es első szemeszter lesz az első ilyen szemeszter. Az év második felében, tehát a 2011-es év második felében lengyel soros elnökség lesz, tehát a lengyel barátainkkal meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudják megszervezni, vagy tudjuk közösen megszervezni ezt a megfigyelőközpontot, és pedig úgy, hogy összegyűjtsük mindazokat az információkat, amelyek mindegyik országból, mindegyik ország parlamentjéből összegyűlnek, és lássuk, hogy kik hogy szervezik meg részvételüket a saját országokban az európai szemeszter előkészítésére. Aztán eljön a 2012-es év eleje. Tehát egy évben belül felmerül a kérdés, legalábbis én így látom, ezt most így bedobom a köztudatba, hogy önök is elgondolkodjanak rajta, azt hiszem, hogy el kell gondolkodni arról a lehetőségről, tehát a jövő év elején, hogy valós találkozót szervezzünk a nemzeti pénzügyi szakértőkkel, azért, hogy az eszmecserét elmélyítsük, amely nem csak, mint ma, bizonyos általános megfigyeléseket taglal, amely, amely a témák érdemi részével foglalkozik, olyan dokumentumok alapján, amelyeket az Európai Bizottság elkészít, az első európai szemeszter előkészítésében, tehát a növekedésnek a víziója, kérdései, hiszen januárban ezt a bizottságnak el kell készíteni és nyilvánosságra hozni. Tehát amikor a gazdasági feltételezéseket megfogalmazza januárban a bizottság, és március vége között, amikor az Európai Tanács meghatározza a nagy irányvonalakat, akkor valószínűleg a mi országainkban lesz egy nemzeti vita. És hasznos lenne, hogyha mi is tudnánk egy találkozót tarni, tartani. Akkor a Dán sörös elnökség lesz, itt a Folketing képviselői előtt mond, mondom és a Folketing elnöke segítségével, vagy pedig bármilyen más képlet alapján összeülünk ahhoz, hogy együtt reagáljunk az Európai Bizottság véleményére. Az eszmecserék során fontos, hogy az európai költségvetés tartalmáról is beszéljünk, hiszen többen is mondták önök közül, hogy mindenkinek erőfeszítéseket kell tenni, mi nálunk teszünk európai erőfeszítéseket, de az Európai Parlamentnek is takarékoskodni kell az európai költségvetéssel, hiszen önök finanszírozzák ezt, tehát ez jogos ez a felvetés. Az önök költség, költségvetésével, a pénzügyminiszterei is foglalkoznak ezzel. Ugyanakkor megpróbálunk, amikor elköltjük a, a pénzeket, hogy ez a jövő szakpolitikáit finanszírozzák. Többen azt mondták önök közül, eh, hogy például a mezőgazdaságra szeretnék, hogy költsenek többet. Mások azt mondták, hogy bizonyos infrastruktúrákra, mások meg azt mondták, hogy másfajta területekre. Az önök eh, pénzügyminiszterei is ezt mondják de ezt direkt módon is meg kell, el kell mondani. Azért, hogy ezután az eszmecsere után mindenki a saját költségvetése vitája során be tudja vetni az európai dimenziót. Tehát azt mondják, hogy én nem csak egyedül vagyok, vannak a többiek is, akik tudnak engem közvetlenül is, vagy más módon is segíteni, és mi az Európai Parlamentben eh, tudjunk jobban foglalkozni a nemzeti gondokkal. Tehát egy olyan jövőkép kell, ami nem csak a jogos megtérésnek a, a fogalmát használja, hanem megtérülés fogalmát, hanem azt az is kell foglalkozni, hogy mivel kevesebb pénz van, hogyan lehet ezt jobban felhasználni, nem csak az én országom számára, hanem az egész európai család számára. Tehát, hogyha ilyenfajta találkozót tudunk szervezni, és úgy próbálkozni, hogy ez, ez az európai szemeszter egyik elemévé váljon, ez a akkor nagyon hasznossá válnánk, válnik. Válna. Tehát nagyon fontos, hogy megértsük, hogy az Európai Parlament részéről az aggály az, tehát a gond az, hogy mindenki számára hasznos szeretne lenni. És hogyha látjuk, hogy ez a fajta találkozó hasznos lehet, tehát minden évben hasznot hoz, akkor talán az ilyenfajta találkozót fel lehet használni arra, hogy magunk között beszéljünk a több éves keretéről az európai költségvetésnek és ennek a finanszírozásáról. Ez egy olyan téma, hogyha már a kormányok megegyeztek, akkor önöki az utolsó szó. De minél többet dolgozunk e- ezzel kapcsolatban együtt, minden többet tudunk a végső eredményről. Többen említették az európai e, költségvetés finanszírozását. Ma a nemzeti hozzájárulásokból finanszírozzuk. Jan Mulder ugyanakkor azt mondta, hogy az európai parlamentnek nincs beleszólása a bevételekbe, de hozzátenném, hogy önöknek sincs senki sem vitathatja ezeket a bevételeket. A, a tagállamok számára ez egy kötelező költség. A nemzeti parlamentek megszavazzák a nemzeti hozzájárulást az európai költségvetésről, és ez, ez a szerződésekből következik, tehát egy euróval se lehet csökkenteni. Ez zárt ajtók mögött, erről zárt ajtók menti, mögött döntenek a pénzügyminiszterek, és olyan számítások alapján, legalábbis a hivatalos lap alapján, egy antidemokratikus módon. Tehát tulajdonképpen nincsen egyetlen megválasztott személy sem, aki, nem tudja, aki meg tudná mondani, hogy miért egy, egy rögzített szintet ér el a nemzeti hozzájárulások összege. Tehát ez egy olyan fajta téma, amelyről együtt kell beszélnünk. Az európai költségvetés ugyanis pénzbe kerül, önök fizetik ezt, tehát ezekről a témákról még nem lehetett nyilvánosan beszélni. Itt beszélünk az Európai Parlamentben, de a tagállamokban erről nem beszélnek. Csak egy pár szekészt szakértő, a pénzügyminiszterek és a munkatársaik beszélnek erről a válság után, a jelenlegi helyzetben, eh, amely mindegyik országot érinti, eh, ahol kötelező kevesebb pénzt elkölteni és jobban el kell költeni, ehhez új munkamódszerekre van szükség, ezeket nekünk ki kell találnunk. Tehát úgy kell dolgoznunk, hogy ez a kevés pénz jól legyen felhasználva, és a döntési folyamatok valóban átláthatók lenne, legyenek, és és olyan döntéseket hoznak, amelyeket olyan tényekre alapoznak, amelyek ismertek. Nos, kedves kollégák, köszönöm szépen, hogy részt vettek ebben a vitában maradjunk kapcsolatban, és a soros elnökségek parlamentjei segítségével, hiszen az európai családon belül ez egy közös munka. Köszönöm szépen, és mindenkinek jó hazatérést kívánok, de bezárom az ülést.